Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megnyitom ülésünket. A mai napi renden a az általános költségvetés tervezetének tanács általi bemutatása szerepel a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan, és abban a megtizetetésben van részem, hogy Link Bladhans urat, a tanács képviselőt üdvözölhetem, a svéd pénzügyminisztérium államtitkárát és nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság is képviselve van, Argendes Smeta úr által. Köszönöm szépen, hogy eljöttek erre az ülésre. Először a tanács képviselője kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. És úgy gondolom, hogy nagyon érdekes gyakorlat lesz ismertetni az általános költségvetés tervezetet. Európa nagyon nagy kihívásokat kell, hogy felvállaljon a gazdasági helyzet. Aggasztó volt hat hónappal ezelőtt, E, ma úgy tűnik, hogy a helyzet stabilizálódik, akkor is, hogyha továbbra is vannak kockázatok, ezek a kockázatok kevésbé jelentősek. Ugyanakkor továbbra is problémákkal állunk szemben. Munkanélküliség, pénzügyi problémák, ezek miatt hosszú távú e, pénzügyi biztonságot kell kialakítani. Sok országnak hosszú utat kell megtenniük ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitás kialakuljon. A demográfiai helyzet is negatív következményekkel jár a pénzügyekre nézve. Az éghajlatváltozás miatt is át kell alakítani a források elosztását. És nagyon óvatosan, körültekintően kell a jövőre felkészülnünk figyelembe kell venni azt, hogy az Európai Unió milyen hozzáadott értéket jelenthet, olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek rövid távon ö, a válságra. Elnézést, hogy eddig nem álltam fel, nem vagyok túl magas, ö, elértem úgyis a mikrofont. Tehát a versenyképességünket hosszú távon kell javítani, össze kell fognunk, hogy mindezekre a sokra választ tudjunk adni. Fegyelmezett költségvetést kell készíteni, a kutatást, az oktatást kell bátorítani, infrastruktúrát kell építeni, versenyképes innovációt ösztönözni és a kohéziót erősíteni. Ezt próbálja a tanács megvalósítani ezzel a tervezettel. Tervezetünk mögött egyszerű a logika. A növekedést a foglalkoztatást, a jólétet kell ösztönözni. Megbízható politikát, stabil, megvalósítható politikát kell bevezetnünk, az infrastruktúrákat hangsúlyozva, ugyanakkor az egyenlő bánásmódot, az egyenjogúságot is hangsúlyozva. Kiegyensúlyozott, ugyanakkor ambiciózus ez a tervezett 2009-hez képest a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket egyaránt növeljük, emeljük. Javaslatunk a különböző kihívásokra adott válaszként és a célok elérésének eszközeként értékelendő. Az Európai Uniónak gyors választ kell adnia több politikai területen is. Arra kell összpontosítanunk, hogy Európának hozadott értéke legyen. A ö, költségvetési fegyelem, a stabil gazdasági irányítás elengedhetetlenek, különben az államháztartási egyensúlyok nem állnak helyre. Nagyon fontos, hogy a felső értékeket, a plafonokat tiszteletben tartsuk, ugyanakkor bizonyos rugalmasságot is be kell építeni a különböző eseményekre való válaszadásra. Erre különböző marzsok szolgálnak a költségvetésben. 137 milliárd eurós kötelezettségvállalásról, 120 milliárd eurós kifizetésről eh, van eh, szó. Némiképp eh, csökkentek ezek az összegek a bizottság előzetes költségvetési tervezetéhez képest. Meg kell vizsgálni, hogy milyen kapacitások állnak rendelkezésre, ezt vettük figyelembe, ugyanakkor a pénz, a támogatás felhasználási abszorpciós kapacitást is fontos tényezőként vettük figyelembe elemzésünkben. Az 1A fejezetben a kutatás innováció nagyon fontos. Az energetika, az infrastruktúrák nagyon fontosak számunkra, megpróbáljuk a élénkítő tervvel ezeket a szektorokat mint egy 8%-os növekedésre bírni. 8%-osra, ez fontos, és ez sok. A élénkítési terv megvalósításáról sokat kell majd vitáznunk ezen az őszön. Az 1B fejezeten belül Nos, a tanács a bizottság javaslatát elfogadta, úgy gondoljuk, hogy az eredeti javaslathoz képest némi csökkentést majd lehet eszközölni, viszont hangsúlyozzuk, hogy a mi tervezetünk 3,2%-os kifizetési növekedést eredményez 2009-hez képest. A kettes fejezetben a bizottság jelentős növekedést javasol, a kötelezettségvállalásoknál és a kifizetéseknél is, 4,9%-ot jelent ez pluszban a kifizetéseknél. Ami a hármas fejezetet illeti, Nos, némi apró kiigazításokat eszközöltünk a bizottság tervezetéhez képest. Lesz megfelelő forrás a bevándorlási politikára, ideértve a Frontexet is. A négyes fejezet rendkívül fontos. Fontos, hogy itt nagy legyen a mozgástér, hogy reagálhassunk azokra a szükségletekre, amelyek váratlanul vetődnek fel. Ennél azoknál fogva majdnem 310 millió eurós marzsot tervezünk az eredeti javaslathoz képest, ez nagy változás a sürgős vész segítségnyújtás a bizottság javaslatát vesszük át. Ami a kül- és biztonságpolitikát illeti, nos, az összegek növekedtek. Gondoskodnunk kell majd arról, hogy legyen erre forrás. Ami az adminisztrációt illeti, az ötös fejezetet, nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük az intézmények számára, hogy jól tudjanak működni. Azt akarjuk, hogy az adminisztráció ne növekedje jobban, mint az infláció. Ez húzódik meg a tervezetünk mögött. Tehát a hivatali adminisztrációs költségek reálértéken stagnálni fognak. Fontos, hogy a 2004-es 2007-es tagfelvétel kor betervezett munkaerő felvétel megvalósulhasson. Megpróbálunk közös toborzó mechanizmusokat biztosítani az összes intézmény számára, és meg vagyok győződve róla, hogy sikerül majd az össze megállapodni ebben. Mielőtt zárnám szavaimat, szeretném jelezni, hogy találkozásaink során a légkör nagyon jó volt. Az Európai Parlamenten nagyon jó munka légkörben tudtunk együtt, együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy így fog sikerülni megvalósítani ezt a költségvetést. Köszönöm szépen, államtitkár úr, az ismertetését. azért döntöttünk úgy, hogy állva kell beszélni, mert általában sokkal rövidebben szoktunk szólni, de valóban az az általános szabály, hogy állva kell beszélni itt a házban. Köszönöm szépen még egyszer. Most pedig az Európai Bizottság képviselője Semeta úr kapja meg a szót, tessék parancsolni. Mr. President, honorable members, Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, beszélhetek a plenáris ülésen ma délelőtt. Tudom, hogy a költségvetési eljárás eh, első lépcsőfokai a júliusi konciliáció egy nagyon pozitív atmoszférában valósult meg, és abban is biztos vagyok, hogy az elkövetkezendő hetekben építhetünk erre az együttműködésre. A 2010-es költségvetési eljárásban még további feladataink vannak, illetve fontos ügyekben kell megállapodnunk, mint például az európai gazdasági fellendítési terv. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy mind a három intézmény szorosan együttműködjék. A tanács első olvasatát követően, illetve a 2010-es előzetes költségvetési tervet illetően a bizottság úgy értékelte, hogy a tanács csökkentései kevésbé súlyosak, mint az elmúlt években. Vannak azonban költségvetési következményei ezeknek a csökkentéseknek. Sajnálja a bizottság azt, hogy a tanács 1,8 milliárddal csökkentette a kifizetéseket, ez az egyes eh, A és a négyes fejezeteket illeti, és eh, negatív üzenetet közvetít eh, az Európai Unió nemzetközi szerepét, illetve a munkahelyek megtartását illetően, illetve az előcsatlakozási segítségnyújtást illetően a csökkentéseket, illetően ami az adminisztratív kiadásokat illeti, ez súlyos, ezek a csökkentések súlyosan érintik az ügynökségeket, Néhány kivételtől eltekintve a csökkentések az adminisztratív kiadásokat illetően nem vették figyelembe az egyes ügynökségek feladatait. A programok megvalósítását jelentős mértékben érintik a csökkentések, különös tekintettel a kutatásra, illetve a külső fellépésekre. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Az 1-es B és a 2-es fejezeteket illetően történő csökkentések sajnálatosak, de örülünk annak, hogy a bizottság egy módosító levelet készít majd október végére. A bizottság a költségvetési szervnek küldött egy kiegészítő levelet a négyes fejezet módosítására illetően. A 95 milliós, illetve 60 milliós összegek a palesztin területeket érintik. Számos kiegészítő intézkedésről is megállapodás történt, illetve a, a banán szállító országokat. Plusz 50 millió eurós növelés történt a kötelezettségvállalások esetén, illetve 20 millió euró kifizetéseknél. Ezekkel támogatjuk a fejlődő országokat az éghajlat, a klímaváltozásokkal való küzdelemben, annak érdekében, hogy a kopenhágai csúcsra is megfelelően felkészülhessenek. A bizottság adminisztratív eh, eh, kiadásait illetően 0,9%-os eh, csökkentés történt. Az elnökség, illetve a tanács, a bizottság adminisztratív költségvetését, illetve további csökkentésre tett javaslatot, és ez sajnálatos. Remélhetőleg a parlament vissza fogja állítani a tanács által eszközölt csökkentéseket, és a három intézmény közötti egyeztetések remélhetőleg gyümölcsözőek lesznek, illetve remélhetőleg sikerül a költségvetési eljárást sikeresen lezárni. Köszönöm. No, Eh, köszönöm szépen Semeta úr a bizottság álláspontjának ismertetését, és azt is köszönöm, hogy eh, szigorúan betartotta az időkeretet. Ez egy előzetes vita a Költségvetési Szakbizottságban és más szakbizottságokban folytatódik majd a vitasorozat, és néhány hét múlva itt a plenárison is megismételjük majd a vitát. Most pedig a jelentés készítője, Súlyán László úr következik, tessék

Drugi sprawozdawca pan Mańka. Köszönöm szépen. A következő jelentéstevő e, pedig Vladimir Mańka úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, államtitkár úr, biztos úr. Azt hiszem, hogy mindjárt egyetértünk, hogy az Európai Parlament költségvetésének összeállításánál a fő feladatunkkal kell foglalkozni, a jogalkotási munkával minden más lehetőleg ki kell iktatni a költségvetésből, ami nem kötődik a jogalkotáshoz. A mai egyeztető ö, tárgyalás az EP elnöksége és a ö, költségvetési szakbizottság részvételével is ezzel ö, foglalkozik. A költségvetést ö, gazdaságosabban kell kialakítani, jobban kell felhasználni a forrásokat. Sajnos nem mindig sikerül teljesíteni a jó igazgatáshoz kötődő ígéreteket. Például ennek az épületnek a üzemeltetése nagyon pazarló egészen a közelmúltig az év 365 napján őrizték az épületet, pedig csak egy hónapban négy napot használjuk. A parlament hivatala erre rájött, és közelmúltig Közel két millió eurót spórolunk meg ezáltal évente. Aztán a szemvevőszék a fordítási szektorban is nagy pazarlásra mutatott rá a fordító kapacitásokat nem jól használják. Az intézmények gyakran automatikusan kiadják külső fordítóknak a munkát, ahelyett, hogy a másik intézmény rendelkezésre álló fordítóihoz fordulnának. 5%-os tartalékot kell képezni és ezt csak akkor lehet felszabadítani, hogyha az intézmény bemutatja, hogy a meglévő kapacitásokat felhasználták. Ezzel 11 millió eurót lehet spórolni. Van egy közös nevező mindenben. Oda kell figyelni a jó igazgatásra. Tegnap láthattuk, hogy megvan a politikai szándék arra, hogy javítsuk a helyzetet. Remélem, hogy ez a szándék meghozza a gyümölcsét is. Az épületekhez kötődő költségvetés az egyik legjelentősebb tétel. A múltban az intézmény nem volt mindig hatékony az épületek vásárlása, illetve bérlése terén. Az áll, a szemvevőszék azt állapította meg, hogy az intézmények nem működtek együtt az EU-ban. Ezért azt kértem, hogy az EP középtávú dokumentumot készítsen az épület használatról itt az Európai Parlamentben és a többi intézménynél közös épületpolitikára van szükségünk, jobb együttműködésre ezen a területen, és üdvözlöm azt a tényt, hogy a tanács számára is prioritás ez köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a jelentéskészítőnek ezt a hozzászólást. Most pedig a Költségvetési Szakbizottság elnöke Lámász úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt hagyd gratuláljak Semeta úrnak. Tegnap megerősítették, hogy költségvetési biztonsi kinevezését megerősítették. Biztosak vagyunk benne, hogy ugyanolyan jó kapcsolatunk lesz vele, mint Gribauszkájte asszonynal, az elődjével, és ugyanolyan fényes pályát fog majd leírni. Tisztelt elnök úr, globális gazdasági válság idejét éljük jelenleg. Sok az intézményes bizonytalanság is az EU-n belül. Egy ilyen időszakban a Költségvetési Szakbizottság együttműködő attitűdöt akar kialakítani. A jelentéskészítőnk azt mondja, hogy sajnáljuk, hogy a tanács nem vette át sokszor a bizottság észszerű javaslatait, de más területeken viszont tovább tudunk majd menni. 2010-es költségvetés esetében cél, kötelezettségünk van, a gazdaságélénkítő terv 2010-es részét meg kell valósítanunk, ugyanakkor más korábban eldöntött politikai prioritásokat nem áldozhatunk fel ennek az oltárán. 2010 után vonatkozóan a parlament a bizottsággal és a tanácssal karöltve, illetve a svéd elnökséggel és a jövőbeli spanyol elnökséggel három nagy hosszú távú témáról szeretne egyeztetni. Mindenek előtt, amennyiben megfelelően ha mi szájunk kéze szerint zajlanak a dolgok Írországban, akkor ö, a Lisszaboni szerződés bevezetésének menetrendjét, eljárását kell kialakítani, aztán a pénzügyi terv félidős felülvizsgálatáról kell megállapodnunk a 2006 májusi döntéseknek megfelelően, és jelenleg a gazdasági válság körülményei között az üzemanyagárak, a nyersanyagárak, az élelmiszer árak nagy gondot okoznak, és a klímaváltozással is foglalkozni kell. Ugyanakkor hozzátenném még ehhez a Lisszaboni stratégia egyértelmű kudarcát. Mindezekkel foglalkozni kell együtt. A harmadik és utolsó téma pedig az európai költségvetés tápláló források reformja. Tudjuk, hogy válságkezelőben egyik tagállam sem akar Európának fizetni, egyik tagállam sem szeretné a költségeit költségeit kifizetni pedig az Európai Unió GDP-jének csak elenyésző kicsi része az EU-s költségvetés. Tehát mindenképpen eljött az idő, hogy már a jövő évben elkezdjünk gondolkodni a költségvetés forrásainak átalakításáról. Köszönöm. Köszönöm szépen Lamasz képviselőnek aki a Költségvetési Szakbizottság elnöke, világos nyilatkozatot tett az Európai Parlament nevében. Most pedig Hans Lindblad eh, államtitkár urat kérem meg, hogy ragadja meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom a mondandómat. a bizottságtól és a tanácstól, illetve a bizottságtól és a parlamenttől elhangzottak hozzászólások, amelyekből kiderült, hogy jelentős problémák előtt állunk szeptemberben, illetve ősztel. Vannak olyan kérdések, amelyek könnyebben kezelhetőek. Azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb kérdés a gazdasági újjáélénkítés. Reménykedünk azonban, és eh, biztosak vagyunk abban, hogy sikerülni fog megoldani ezt a problémát. Egy további kérdés, amelyel rövid és hosszú távon is foglalkoznunk kell, az éghajlati változással kapcsolatos kérdések, illetve az éghajlatváltozási politika finanszírozása. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Ez a 2010-es költségvetésről szóló vita része, és gratulálni szeretnék a biztos úrnak a kinevezéséhez. Ön litván biztosként minden a jelentős karrier elébe néz, mind a bizottságon belül, mind a bizottságon kívül az ön elődje most a litván államfő. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pont. A tanács és a bizottság nyilatkozatai, bevándorlás, a Frontex szerepe és az államok közötti együttműködés. Tobias Billströmnek adom meg a szót a tanács